Allora, mm, rispetto... Kedves kollégák! Kedves kollégák! Egy kis csöndet kérek, folytatjuk az ülést. Az ügyrend 191-es cikke szerint a kinevezéseknél, kivéve a 15-ös cikk szerinti kinevezéseket, titkosan kell szavazni. Elhangzott egy elnökségi javaslat arra vonatkozóan, hogy papíron titkosan szavazzunk, vagyis az urnákba behelyezett szavazó cédulákkal. De a ügyrend nem ezt határozza meg, és természetesen mindig a plenáris ülés dönt, és ezért az a javaslat, amit szavazásra bocsátottunk, és ami megkapta a teremben ülő képviselők többségét, ez lesz az az eljárás, amelyel lefolytatjuk ezt a szavazást. És mindezzel tiszteletben tartjuk a rendeletünket, az ügyrendünket, aminek a 191-es cikke határozza meg, hogy hogyan történik a titkos szavazás. Folytatjuk az ülést harmadik szavazással. Elektronikusan szavazunk. Mindenkit kérek, hogy helyezze be a szavazókártyát a gépbe. Egy próbaszavazást végzünk, mert jó, hogyha kipróbáljuk a rendszert, hiszen ez az Európai Parlament mostani mandátumának első ülése. ezt öt énekest javaslunk, ő rájuk lehet majd szavazni. Ez az öt énekes. Mindjárt megjelennek a nevek, és önök a kurzorra kell, hogy közülük válasszanak. Tehát válasszák ki a jelöltet, a jobb oldalt alul a kék gombot nyomják meg, csöndet kérek. Vagy pedig használják a jobb oldali többi gombot. A kék lámpa felgyullad, és egy csillag jelenik meg a név előtt. és egyel csökken a helyek száma. És azért, hogy titkos legyen a szavazás, a kurzor átkerül, és megszűnik a csillag jelölése. Ha készen állnak, akkor ezt a tesztet el tudjuk végezni a javasolt öt énekes alapján, és meg tudom nyitni a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nézzük meg az eredményeket. Na, pályán? Akkor nézzük meg, hogy melyik énekes győzött. Rendben. Mindegyik híres énekes. Számunkra az a fontos, hogy a rendszer működik. És most folytatjuk a valós szavazással. A képernyőn megjelennek a jelöltek, megjelenik a három jelölt neve. Helyezék a kúzort a megfelelő helyen a képernyőre, megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Hanno votato. Mindenki szavazott? Facciamo akkor még önt is megvárjuk, kolléganő, mert ma este kedvesek vagyunk mindenkivel. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 411 képviselő szavazott. Érvénytelen szavazatok száma 61. Érvényes szavazatok száma 350. Kásztádó képviselő urat választottuk meg 248 szavazattal. Krasnodevski képviselő 85 szavazatot kapott, Bizotto képviselő 17-et. Gratulálok Castaldo képviselő úrnak. Adesso uh, per l'elezione dei questori. A questorok választása, európai questorok, európai parlamenti questorok választása, kedves kollégák. Per l'elezione a questorok választására vonatkozóan azt javaslom, hogy a jelölt állítás határideje ma este 22 óra legyen. A jelöltöket át kell adni a főtitkárnak az R00101-es irodában. Ez az elnökség Open Space terme a Louis Weiss épületben. Az ülést holnap csütörtökön, július 4-én folytatjuk, 9 órakor. 9 órától 11 óra 30 percig tart a holnapi ülés. A napirendet közzétettük, az Európai Parlament honlapján látható. Lezárom a mai ülést, köszönöm az együttműködést. Ah.